Le président de la République de Tunisie, Kaïd es Tunéziai köztársaság elnöke, Kaïd Essebsi úr. Bitte nehmen Sie Platz. Kérem, foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim. Monsieur le Président de la République, Kaït Essebsi. Elnök úr, alelnök asszony, Mogherini asszony, üdvözlöm Önöket, a Soros Tanács részéről miniszter úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, hatalmas megtiszteltetés ért bennünket. Itt fogadhatjuk az Európai Parlamentben a tunéziai köztársaság elnökét. Kérem, engedjék meg, hogy beszámoljak saját érzéseimről. Egy évvel az utolsó tunizi találkozunk óta eh, is úgy érzem szükségesnek, hogy megköszönjem azt a meleg fogadtatást, amit kaptam Tunéziában, és a mai ünnepélyes ülésünk előtt kis késedelemmel, két napos késedelemmel gratulálok az ön születésnapjához, ami november 29-én volt a 90. születésnapja. Euh, ne, ne azt mondjam, hogy 90, hanem azt mondjam, hogy 9-0, kérte az elnök úr. Nos, itt az ön köztársaságának a barátai és partnerei vannak, és önt most azok veszik körül, akik szívükön viselik a tunéziai demokrácia sorsát. Öt év alatt a tunéziai demokrácia kivételes maradt, az ön országa továbbra is a pluralizmus és a tolerancia modellje, ahol garantáltak a jogok, a szabadságok, egyéni szabadságok is az alkotmányban. Egy olyan korban, ahol a populizmus az elutasítást és a félelmet mozdítja elő. Tunézia számunkra is egy határozott üzenetet küld. Amikor ott jártam önöknél, akkor személyesen is láttam azokat a gazdasági, társadalmi és biztonsági kihívásokat, amelyekkel önök nap mint nap szembesülnek. Ennek ellenére azzal a szilárd meggyőződéssel tértem haza, hogy az önök hazája minden nehézség ellenére nagy gazdagságot tud magának, eh, kreatív eh, nép, amely garantálja Tunézia eh, jóléttel teli jövőjét, és ön pedig végigviszi ezeket a nagy reformokat, amelyek élvezik a tunéziai lakosság bizalmát, a befektetők bizalmát e, és a külföldi e, partnerek bizalmát, ahogy ez tegnap is bebizonyosodott a konferencián. Tunézia nem áll egyedül, a nemzetközi beruházási konferencia, amelyet e, Tunéziában tartottak a hét elején, erősen bizonyítja ezt az Európai Parlament szorosan figyelemmel kíséri azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az Európai Unió és annak tagállamai az önök irányába tettek, tesznek. 40 éve tart már ez az együttműködés. Európa az önök első számú kereskedelmi partnere, és erre büszkék vagyunk. És ennél mi még tovább mennénk el, és szeretnénk önökkel egy kiemelt partnerséget létrehozni, mert szerintünk ideje megfogható módon is kimondani, hogy visszafordíthatatlanok szoros kapcsolataink. Itt nem csak a kapcsolatokról van szó, hanem a közös jövőbe vetett hitről. A földközi tenger partjainál élő fiatalok mindig ugyanazokat az álmokat osztották, méltósággal élni, szabadon utazni, kiteljesedni a tanulmányaikban, eh, munkájukban. Nekünk az a történelmi felelősségünk, hogy ezekre a legitim elvárásokra feleljünk. E, ehhez, ezért gratulálok ahhoz az új Európai Unió kezdeményezéshez, amely egy közös ifjúsági térséget hozna létre, amely lehetővé tenné a tehetségek gondozását a tunéziai fiatalok körében is. Ez ugyanis a legjobb befektetés, amit a kohézióért, a társadalmi kohézióért tehetünk. Nem engedhetjük meg, hogy a fiatalok gyilkos ideológiák fogjává váljanak, és meg kell hiúsítanunk a szélsőségesek fekete terveit, sötét terveit, leginkább a közös értékek nevében, amelyeket ugyanúgy látnak Tunéziában, mint Európában. És itt most külön gratulálok azért a, ahhoz a kezdeményezéshez, amely, amely gyakorlatilag a tunéziai terrorizmus elleni kiállás a Bardo Múzeum képében a kultúra és a vallás eh, kapcsolatait is ünnepelve. Mon peuple et de ses autorités. Je vous remercie. Köszönöm önnek, elnök úr, hogy eljött közénk, és eh, most megadom a szót.